napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eh, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai délutáni ülésünkön. Azonnal rá is térünk a következő napirendi pontunk, keresül a tízes napirendi pont megtárgyalására, ami a fenntarthatóság szempontja a strukturális és kohéziós alapok keretében a vállalkozásoknak nyújtott támogatások hatékonyságának értékelésében című tanulmány ismertetése, és a tanulmány ismertetését követően az erről folytatott eszmecserénk lesz. Mónika Holmeyer képviselő asszony jelezte, hogy sajnos nem tud részt venni a mai bizottsági ülésünkön. Megkérte Márkusz Piper képviselőtársunkat, hogy e tekintetben is legyen az ő e, képviselői, tehát elsőként e, Márkusznak adnám meg a e, szót, hogy azt követően majd a tanulmány szerzői ismertethessék az álláspontjukat. Parancsolj Márkusz! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Elnök úr, a tanulmányt Holmeyer asszony értékelte, és ennek az értékelésnek a következő voltak a főbb megállapításai. A D politikai osztály és a bizottság készített tehát egy értékelést, ami egyértelműnek tűnik az az, hogy a beruházások támogatásánál a kérelem benyújtásától a támogatási programmal való összhang bizonyításáig terjedő folyamatban számtalan probléma jelentkezik. Önök nyilván ismerik a strukturális alapokkal kapcsolatos rendelet kapcsán, hogy itt csak akkor folyik a pénz, hogyha ennyi, és, ennyi időtartamon belül ennyi és ennyi munkahelyet teremt a program, hogyha annak tehát valami fajta hozadéka van. És akkor néhány év után is nyilvánvalóan fenn kell tartani ezeket a munka helyeket, ezzel kapcsolatban bizonylatokat, dokumentumokat kell benyújtani, és hát ez sok esetben nagyon összetett, nehéz feladat. Itt egy egyszerűbb és világosabb iránymutatások, mutatószámok kidolgozása lenne a célszerű, amelyek jól megmutatják a projekt előmenetelét, illetve a projekt céljainak betartását. Méghozzá sokkal egyszerűbb módon, mint az eddigiekben. Ez tehát egy központi megállapítása ennek a tanulmánynak, és úgy gondolom, hogy pont most, amikor a strukturális alapokról van szó, ez egy fontos utalás számunkra, hogy egyszerűsíteni kell a dolgokat. Tehát egyszerűsíteni, de persze egyértelműen azt is meg kell határozni, hogy mit akarunk a pénzekkel elérni, a forrásokkal elérni. Amit én személyesen nagyon eh, érdekesnek tartok ebben az értékelésben, az az, hogy a vállalatok támogatásának eh, célszerűségét alapvetően értékelni kell. Úgy tűnik, hogy a nagyvállalatoknál, tehát a nagy cégeknél gyakran vannak járulékos hatások is, tehát itt gyakorlatilag a vállalatok amúgy is beruháznak, függetlenül attól, hogy itt a beruházáshoz még Brüsszelből is jönne plusz pénz, és akkor Brüsszel is a maga habját rárakja a tortára, vagy sem. Ez a megállapítás egyébként egyezik azzal, amit Európa sok részén egy, amúgy is láthatunk, tehát, hogyha nagy vállalatok úgy döntenek, hogy egy bizonyos helyen megtelepednek, akkor ezt mondjuk a jó közlekedési helyzet, a jó értékesítési piac, vagy az alacsony energiaköltségek miatt teszik, és egész bizonyosan nem amiatt, mert erre Európai Uniós támogatást kapnak. Tehát ilyen értelemben gyakorlatilag az, amit itt az értékelésben olvashatunk, a bizottság részéről az csak az amúgy is meglévő gyakorlati tapasztalatunkat erősítette meg. Úgyhogy annál is sajnálatosabb, hogy a parlament, és különösen a regionális szakbizottság ezzel ellentétesen foglalt állást, és ott a szakbizottságban azt szeretnék, hogyha nagyvállalatok, nagy koncernek továbbra is kapnának az európai strukturális politika támogatásaiból. Tehát ez ugye ellentétes azzal, amit ez a tanulmány megállapításként tartalmaz, és amit ugye politikai eh, eredményként, vagy politikai következtetésként le kell vonnunk ebből. Tehát ez egy fontos utalás pont most, amikor elindulnak a háromoldalú tárgyalások. Nem szabad tehát túlozni, továbbra is a kis és középvállalkotásokat kell a középpontjába helyezni az Európai Uniós támogatási politikánknak. Tehát ez a néhány fontos megállapítás ezzel a tanulmányjal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Blumeyer és Szánc urakat, a tanulmány szerzőit. Nekik kívánom megadni a szót, egy mintegy 15-20 perces időkeretben legyenek kedvesek a, a tanulmány legfontosabb megállapításait ismertetni, hogy ezt követően azokban a kérdésekben megkezdődhessen az eszmecsere, eh, amelyekre már Markus Piper is eh, utalt. Eh, parancsoljanak, megadom a szót. Thank you for giving us the floor. Köszönöm szépen, dajcsor, hogy megadta nekünk a szót. Köszönöm, Piper úr, ezt a bevezetőt. Azt hiszem, hogy valóban az egyik legfontosabb üzenetre sikerült rátapintani a tanulmány tekintetében, és a szakirodalom felülvizsgálata is ezt mutatta, hogy ha egy nagyvállalat úgy dönt, hogy áttelepül egy másik országba, egy adott konkrét helyre, akkor az EU finanszírozás szempontja vonzó lehet, de igazából nem jelent ez fő tényezőt a döntéshozatal szempontjából, például a piachoz való közelség, szállítási költségek, egyebek sokkal inkább meghatározó jelentőségűek. Röviden szeretném ismertetni ezt a tanulmányt, amelyet az elmúlt fél év során végeztünk, és szeretnék a célkitűzésekről, illetve a módszerről szólni néhány szót, majd a fő megállapításokat, illetve az ajánlásokat fogom megfogalmazni. Először a célkitűzések, tehát mivel foglalkozott a tanulmány, mit kívántunk elérni, két fő kérdést akartunk megválaszolni. Az egyik az, egy nagyon konkrét szabályozási követelmény, ez a tartóság követelmény az 57-es cikkből származik. Nagyon bonyolult megfogalmazás, ez tulajdonképpen előírja a strukturális alapok kedvezményezettjének, hogyha már megkapta ezt a hozzájárulást és befektetett, hogy termelékeny befektetését tartsa fenn legalább 5 éven keresztül a művelet befejeztét követően. Vannak kivételek, persze ez csökkenthető a kisvállalkozások esetében három évre, és vannak egyéb kivételek is, amelyeket fokozatosan be lehet építeni a tartóság követelményébe. Aztán van egy másik nagyon fontos aspektus az 57-es cikknek, ez pedig a relokációra, az áttelepülésre vonatkozik. Az 57-es cikk azt írja elő, hogy az a vállalat, amely amely szanálás tárgyát képezi, hogyha áttelepül egy másik országba, akkor a strukturális alapokból nem kaphat támogatást. A tartóság követelményen túl pedig a fenntartóság az üzleti támogatást esetében sokkal fontosabb, ez a strukturális alapoknak egy lényeges részét képezi, ez összesen 70 milliárd eurót tesz ki, rengeteg pénz ez, a strukturális alapoknak a 20%-át jelenti. Természetesen nagyon fontos, hogy ez a támogatás ez fenntartható, és amikor a fenntarthatót említjük, akkor nem a környezetvédelmi szempontra gondolunk, hanem inkább a strukturális alapokból támogatott tevékenységek végén túlmutató hatással rendelkezzen. Ezt jelenti ebben az esetben a fenntarthatóság. Ez az ábra, ez egy körülbelüli arányosságot tartalmaz a 70 milliárd euró tekintetében, körülbelül 40 százalékát fordítják a kkv támogatására, a 20, 40 százalék nagyobb, illetve kisvállalatokra, illetve a 20 százalékot az Európai Szociális Alappal együttműködve a munkavállalók támogatására fordítjuk. Miért tartjuk fontosnak ezt a fenntarthatóságot az üzleti vállalkozásoknak nyújtott támogatási rendszerre vonatkozó adatok nagyon érdekes eh, statisztikákat mutatnak. Az Európai Unióban létrejött 50, eh, vállalkozások 50%-a 5 évnél tovább is fennmarad, illetve legalábbis az első öt évben fennmaradt, azok a vállalatok, amelyek 2008-ban jöttek létre, azoknál vizsgáljuk, hogy 2010-ben hány vállalkozás működött még mindig egyes országok között. Nagyon nagy különbségek tapasztalhatók, van olyan ország, ahol a fenntarthatóság iráta több mint 80%, más országokban sokkal rosszabb ez az arány az áthelyezés szintén egy nagy probléma, a vállalat áthelyezése, és a parlamenti kérdéseket megvizsgáltuk ezzel a témával kapcsolatban. Körülbelül 100 kérdés kapcsolódik az áthelyezésre, vállalat áthelyezésre. A, nyilván a képviselőket foglalkoztatja az, hogy a régiójukból egy vállalat áthelyezte tevékenységét másik régióba megnézhetik, hogy a kérdések nagy része honnan érkezett. Például Portugáliából 19 erre vonatkozó kérdés, amely a nyilvánvaló aggályt tükrözött, általában egy nagyvállalathoz kapcsolódik, amely áthelyezi tevékenységét máshova. És főleg olyan vállalatokról beszélünk, amelyek kaptak Európai Uniós támogatást. Mi volt a módszerünk, hogyan haladtunk? a kutatás esetében. Részletesen megvizsgáltuk a szabályozási alapot, nem csak a jelenlegi rendeletet, a tartóság követelményét, azt néztük, hogy ezzel hogyan foglalkoztak korábban, és a jövőbe is tekintettünk, ahogyan Piper úr is ezt megemlítette, egy nagyon fontos változás következett be a fenntarthatósági követelmény megfogalmazása 2014-2020-as időszakra vonatkozóan kizárja a közvetlen támogatást nagyvállalatok számára. Aztán pedig egy felmérést is készítettünk, 67 irányító hatóság, illetve 42 auditáló hatóság esetében és a tanulmány tartalmazza egyébként ezeket a válaszokat is, a térképen pedig 11 esettanulmányt láthatnak, tehát hogy melyik országokból, melyik országokban végeztük el ezeket az esettanulmányokat a fenntarthatóság és tartóság szempontjából. Nézzük akkor a fő megállapításokat. A szabályozási alapot vizsgáltuk, meg azt láttuk, hogy nagyon jó szándékok, húzódnak meg e mögött, ugyanis a fenntarthatóság a strukturális alapok általános rendeletében nagyon határozottan kifejtésre került, a javasolt új rendelet pedig még inkább nagyobb hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, illetve a tartóság követelményét illetően pedig az elmúlt évek során egyre pontosabbá vált a megfogalmazás, egyre részletesebbé vált, és a kivételek is figyelembe vették a gazdasági válság hatásait, például az a beruházás, amelyet nem tartottak fenn, de a kezdeményezőt nem lehet hibáztatni ezért. Ilyen esetben az alapok visszafizetésénél ezt figyelembe lehet venni. Aztán, amikor az irányító hatóságokat, illetve az üzleti vállalkozásokat megvizsgáljuk, amelyek a strukturális alapból részesültek támogatásban, akkor azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb az aggály azzal kapcsolatban, hogy nem annyira könnyű egyébként az 57-es cikkre vonatkozóan kérvényeket benyújtani. A fő akadályok egyébként információs akadályok, de politikai akadályok is tapasztalhatók. Ugyanis a produktív beruházást 5 éven keresztül fenn kell tartani, az, ü, az ügylet az művelet jellegét nem határozzák meg elég pontosan, illetve a jogi struktúrákat. Nagy vállalatok esetében például azt tapasztalható, hogy nagyon bonyolult üzleti műveletekkel kell foglalkozniuk, nem lehet nagyon pontosan meghatározni, hogy mit utaltak át, mit hajtottak végre. Valóban ellenőriz, olyan üzleti vállalkozásoknál, ahol ellenőrzik a beruházás termelékenységét, általában nem hoz eléggé pozitív eredményt. A tanulmány esetében megállapítható, hogy a jelenlegi strukturális alapidőszak kissé későn került kezdeményezésre volt olyan, voltak olyan műveletek, amelyek 2008-2009-ben kezdődtek, és az 57-es cikk esetében pedig 5 évről beszélhetünk, hiszen az audit, tehát annak az ellenőrzése, hogy a produktív beruházás valóban fennmaradt-e 5 éven keresztül, ez csak a művelet befejeztével kezdik ellenőrizni, úgyhogy ez a jelenlegi helyzet, hogyha megnézzük, a jelenlegi helyzetet, az 57-es cikknek való megfeleléssel kapcsolatban nagyon kevés információt találunk, mert még nem jutott el a történet ebbe a szakaszba. Nézzük akkor, hogy az irányító hatóságok részéről mit tapasztaltunk. Körülbelül 80% úgy gondolta, hogy az 57-es cikk eléggé világos, ez a kép azonban eléggé megváltozik, hogyha azokat a vállalkozásokat nézzük, amelyek kapják ezeket a támogatásokat. Csupán 40 százalék mondta azt, hogy eléggé világos a eléggé világosan megfogalmazták a szabályokat a rendeletben, úgyhogy az iránymutatásoknak a pontosításánál még van mit tenni. A megfelelőség ellenőrzésénél az irányító hatóságok azt tapasztalták, hogy nagyon bonyolultak az üzleti struktúrák, az üzleti műveletek, nem feltétlenül a társasági törvényekre vonatkozik ez, mert eh, erre, tehát a bonyolult társasági jogszabályokra csupán 50% hivatkozott, és körülbelül 60% gondolja azt, hogy az 57-es cikk nagyon eredményes. A tanulmány során közvetlenül kapcsolatba léptünk azokkal az üzleti vállalkozásokkal, amelyek a fejlesztési alapból, illetve a szociális alapból kaptak támogatásokat, hogy a fenntarthatósági meghatározók hogyan járultak hozzá az ő tevékenységükhöz. És itt azt láttuk, hogy a fő mutatók, a fő meghatározó tényezők a művelet kialakítására vonatkoztak, a végrehajtási kritériumokra, illetve természetesen a pénzügyi keretre. Például, hogyha azt látjuk, hogy egy üzleti vállalkozásnak nagyon határozott tematikus megközelítése van, ahol az üzleti terv és alapját képezi a műveleteknek, erős partneri kapcsolatok, ezek mind-mind hozzájárulnak a fenntarthatósághoz. A projekt végrehajtó tapasztalt, illetve a vonatkozó hatóságok pedig közel vannak. Ezek fontos szempontok. Nézzük akkor most zárásképpen az ajánlásokat, ami nagyon világossá vált a vizsgálatból, hogy a fenntarthatósági követelményekre vonatkozó iránymutatásokat pontosítani kell még inkább, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ellenőrizni a jövőbeli 61-es cikk betartását. Az esettanulmányok nagyon sokat segítenének, mert az ellenőrző hatóságok és az irányító hatóságok részletesen el kell magyarázzák, hogy ezek a meghatározások, illetve feltételek mit jelentenek egészen pontosan. Azt látjuk, hogy az irányító hatóságoknál nagyon sokan pontos mutatókat használtak a fenntarthatóság mérésére, de saját régiómban is például az volt tapasztalható, hogy aggályok merültek fel ezzel a tényezővel kapcsolatban. Más audíthatóságok pedig már nagyon részletes iránymutatásokkal rendelkeznek, hogy az 57-es sziknek való megfelelést hogyan ellenőrizzék. Azt is láttuk, hogy ha megnézzük például ezt az óriási értékelési erőfeszítést, amit a strukturális alapok tekintetében végeztek ebben a programozási időszakban, talán érdemes lenne az üzleti támogatás egy konkrét témájára vonatkozóan, ugyanis erről a visszajelzéseket nem értékelték megfelelően. És ami szintén nagyon fontos és értékes hozzájárulás lehetne, hogy a számvevőszék foglalkozik a fenntarthatóság ellenőrzésével, illetve a teljesítmény ellenőrzésével, hatékonyságra vonatkozó célkitűzések vizsgálatával, és azt is gondoljuk, hogy több információ cserére, tájékoztatásra van szükség, arra vonatkozóan, hogy mi segített igazán a vállalkozásoknak abban, hogy hogyan maradjanak fenn. Tehát a helyes gyakorlatokat kell megvizsgálni a fenntarthatóság esetében. Rengeteg információ van egyébként erre vonatkozóan. Az üzleti támogatási rendszerben a vállalkozási főigazgatóság, illetve az ipari főigazgatóság is foglalkozott ezzel. Körülbelül 900 eset van olyan üzleti vállalkozások, amelyeket az európai alapokból támogatnak, ott gyakorlatilag meg sem említik a fenntarthatóság kérdését. Ezért ezt a témát talán érdemes lenne részletesebben megvizsgálni. Úgyhogy ezek lennének az ajánlásaink, nagyon köszönjük a figyelmet, és természetesen, ha vannak kérdések, örömmel válaszolunk. Tisztelettel köszönjük eh, Blomeyer úrnak a megítésem szerintem kívül érdekes és gondolatébresztő <clears throat> ismertetést. Eh, kedves képviselőtársaim, most a eszmecserének eh, van itt a lehetősége. Tisztelettel kérdezem, hogy ki az, aki kérdést kíván intézni a tanulmány készítőihez, illetve szót kér a vitában. Parancsoljon képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy mértékben egyetértek mindazzal, amit eh, Péper úr bemutatott jelentéstevőként. Azt gondolom azonban, hogy nem lehetünk teljesen elégedettek. Hangsúlyozni szeretném, még két szót, a fenntarthatóságot, illetve a hatékonyságot. A vállalatoknak a fele öt évet sem él meg ennek a pénznek a segítségével. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatóság szempontja nem, er, nem érvényesül megfelelően. A következő kérdésem pedig a hatékonyságra vonatkozik. A 69 milliárd euró lehet, hogy 50 millióról is szó van. Ezt az összeget munkahelyek teremtésére lehetne fordítani. Ami az innovatív gazdaságot illeti, nincsen bizonyítéka, hogy itt közvetlen kapocsa áll fenn. Az első kérdésem pedig a következő. Ön azt gondolja, gondolja hogy megfelelő pénzköltésről van szó, a szabályozásnak megfelelő pénzköltésről, vagy pedig a pénz beruházásáról, befektetéséről, annak érdekében, hogy elérjük a hatékonyságot. Ami a bizottságot illeti, illetve az európai struktúrákat, a különböző hatóságokat, a tagországokat, őket inkább a pénz elköltése érdekli, illetve a jelentések készítése pénz elköltéséről, de nem feltétlenül figyelik a megtérülést a beruházásoknál. világosan feltett még egy felvetést. A döntéshozattal átláthatóság találkozott-e már olyan helyzettel, amikor is a kedvezményezett tagországokban új iparág merült fel, például a projektek előkészítését végző cégek, hát mindegy, hogy 500 ezer euróról van szó, vagy 15 milliós támogatásról, hasonló a helyzet, ez azt jelenti, hogy 10%-át kell kifizetniük a projektvolumennek a projekt tervezésére. Ez mit jelent pontosan? Mennyi pénzük marad meg a cégekre? Ön beszélt a fenntarthatóság előmozdításáról, de kérdés az, hogy ezt a fenntarthatóságot kinek kellene előmozdítani, illetve kinek, kinek lenne ez kötelessége leginkább a tagországoknak, a bizottságnak, mindkettőjüknek, és milyen arányban. Ami a fenntarthatóságot illeti, nem könnyű beazonosítani az átláthatóságot, említette a gazdasági válságot, a kontextus megváltozását, a politikai prioritások megváltozását, például a választások után. Tehát eh, ezek az alapok, ezeket az alapokat a prioritások eh, alapján kell elkölteni, amelyeket bizonyos pártok rögzítenek, vagy pedig olyan projektekre kell ezeket költeni, amelyeket a bizottság jelöl ki. Ide, de hogy európai hozzáadott értéket teremtő projektekre kell ezt költeni, amelyek az unió struktúráját is érintik, annak érdekében, hogy a régió közötti különbségek csökkenhessenek. Ön világosan fogalmazott, de az anyagban nem találom ennek a pontos lenyomatát. Ezen kívül fontos még nekem a további kérdés is. Ön mit gondol a kedvezményezett, illetve struktúrális alapokat kezelhatóság között milyen távolságnak kell lennie? Ki felelős a végső pénzügyi formáért. Hogyan tudjuk ezt a két dolgot egymáshoz közelíteni? Ön számos példát hozott fel. Nem láttam azonban jó példákat, példákat a jó gyakorlatra. Csak 50%-ban valósul meg a fenntarthatóság, és lehet, hogy ön pont a legjobb példákat akarta kiemelni. Ez utolsó kérdés. Az Európai Számbevőszék szerepe. Ön említette a kézikönyvet, a teljesítményauditról. Itt nem történik utalás a fenntarthatóságra, ez a 69-es oldal egyébként. és ez a 2014-20-ra vonatkozó kézikönyv. Itt ellentmondást lát -e a két dolog között, vagy pedig egy lapra helyezhető ez a két dolog? Végül pedig a válaszadók 40%-a érzi úgy, hogy a jogalap világos. A jogalap általában két típusú rendeletet jelenthet. Léteznek általános szabályok, amelyeket a bizottság dolgoz ki, a második pedig vannak olyan szabályok, amelyeket ben, belülről vezetnek be, úgymond a tagországok. A lengyel példából is tanulnunk kell, de Lengyelország a legnagyobb kedvezményezet, erről nem szabad megfeledkeznünk, és én attól tartok, hogy ez a kreativitási érzék károsíthatja is az adott projektet. ha nem veszik figyelembe az általános szabályokat a bizottság részéről. Ön mit gondolt tehát a nemzeti kreativitásról, a tagországok tanúsított a kreativitásról? Azt gondolom, hogy pozitív a jelentés, számos tényt mutatott be nekünk, viszont nem hallottunk arról, hogy mekkora arányban valósulnak meg a projektek, milyen szinergiahatást fejtenek ki, de azt gondolom, hogy szóban legyen egy kicsit bátrabb Blumeyer úr, és válaszoljon a kérdésekre. Igennel vagy nemmel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Derek von képviselő úrnak adom meg a szót. Yeah, Thank you, thank you Chair, and uh, thank you. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen az előadó bemutatását. Azt gondolom, hogy számos fontos pontra hívta fel a figyelmet. Ami az egyszerűsítést illeti, a struktúrás alapokhoz való hozzáférésnél, ez nagyon fontos lenne a KKV-k számára, hiszen nekik először is kérvényt kell eh, kidolgozniuk azért, hogy hozzáférjenek a támogatásokhoz. Néha az az érzésük a kkv knek hogy túl bonyolult ez a rendszer, nehéz. Önnek vannak -e elgondolásai? Mit gondol arról, hogy az EU rendszerét hogyan tudjuk egyszerűsíteni a KKV-k számára? A második pont a fenntarthatóság kapcsán. Azt gondolom, hogy ez nem csak a KKV-kat érinti, de bármilyen más ágazatot is érinthet, az önkormányzatokat, akik EU-s támogatást kérnek egy projekthez, és amikor elfogy a finanszírozás, akkor leáll az adott projekt mivel nem vizsgálták meg a fenntarthatóságot a projekt kapcsán, és ez is egy fontos kérdés a számunkra. Ön említette a legjobb gyakorlatok példáját, ezeknek a megosztását. Lehet, hogy erre mondaná egy-két konkrét példát is. És a második pont, amit fel szeretnék, fel, amit fel szeretnék vetni, ez a kondicionalitás. A következő struktúrális alapoknál meg fogjuk vizsgálni, milyen feltételekhez kell ezeket kötni meg kell nézni azt, hogy mennyire tudták a projektek bebizonyítani, például azt, hogy fenntarthatóak maradnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Több képviselő jelentkezését nem látom, úgyhogy megadom a szót Lómeyer úrnak, hogy válaszolni tudjon a feltett kérdésekre. Ezt követően pedig a bizottság igen tisztelt képviselőjének, Mori Gilland úrnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen Liberacki úrnak és Vón úrnak a kérdéseket. Azt gondolom, hogy uh, egy új tanulmány is készülhetne azok az értékes gondolatokkal, amelyeket felvetettek. Uh, megpróbálok a uh, néhány kérdése választ adni. Vannak olyan aspektusok, amelyeket nem vizsgáltunk meg a tanulmányban, illetve a bizottság képviselője lehet, hogy ezekre tud majd reagálni, illetve a számvevőszék képviselő és ki tudnak majd egészíteni a felvetésekben. Ami az első pontot eh, illeti, a kapcsolatot a fenntarthatóság és hatékonyság között, eh, mi eh, itt a lényeg. Én ezt tudom elmondani, amit mi a vállalkozásoktól hallottunk. Ők természetesen szeretnék a rugalmasságot látni, tehát a fenntarthatósági kritériumnak önmagában nincsen értelme, nem ragaszkodhatunk valamihez, ha ennek nincsen értelme. Például gondoljunk egy olyan projektre, amelynek kapcsán például a szoftverbe történő beruházás történt, és két-három év múlva a szoftver már nem bizonyul hasznosnak, természetesen akkor ennek a vállalkozásnak valami másba kell beruháznia, tehát az, hogy ezt a szoftvert fenntartsa, annak nincsen értelme, hiszen ezzel nem lehet hatékony projektet megvalósítani. A módosítókat vizsgáltuk, amelyeket a bizottságjavaslathoz nyújtottak be az új általános szabályozásnál, és azt gondolom, hogy itt voltak olyan pontok, amik a három vagy öt évre vonatkoztak, a kutatásfejlesztésnél, ahol a technológiai változás ugye sokkal gyorsabban következik be. És ezt a feedbacket kaptuk a vállalkozásoktól, is ők is ezt jelezték vissza. Vannak olyan esetek, amikor ennek van értelme, van, amikor pedig nagyobb rugalmasságot kell egyszerűen tanúsítani. Van még egy további kérdés, amit Liberacki úr felvetett, a projekt javaslat előkészítésének költségei. Amikor arról, hogy nem veszi el a kedvüket a vállalkozásoknak a pályázástól ez a sok követelmény. Az Egyesült Királyság is felvetett egy kérdést, hiszen a projektek megírásához nagyon drága konzultánsokat kell igénybe venni, tanácsadó cégeket, nagyon sok ülésre van szükség, ez sok pénzbe kerül, és vajon megéri-e mindez a beruházás végén? Tehát itt igenis felmerülnek kételjek, de a tapasztalataink alapján ezeket a, ezek a kételjek olyan helyekre korlátozódnak, ahol más forrásokhoz is hozzá lehet férni, tehát luxus helyzetben van egy adott projekt, illetve a vállalkozás maga is eh, mondjuk meg tudja oldani a kérdéses problémát. Spanyolországban erre nincs lehetőség, ott megnézzük azt, hogy a struktúrás alapok mire tesznek javaslatot, és eh, a költségek ellenére továbbra is szeretnénk eh, folytatni a finanszírozási lehetőségeket a struktúrás alapok keretén belül. Azt gondolom, közös fellépésnek kell megvalósulnia. Európai szintről érkezhet az iránymutatás, nagyon hasznosak az adatbázisok, a legjobb gyakorlatokról, és azt gondolom, hogy ezt meg is nézik a pályázók, de a vezető erőnek a tagországokban kell maradnia. A tagországok ismerik leginkább a feltételeket, azokat az akadályokat, amelyekkel szembe találják magukat a vállalkozások. Ezeket vagy regionális, vagy nemzeti szinten kell keresni, és itt tovább mozdítani. Mi merült fel még? Az Európai Számvevőszéket említette még eh, Liberácki úr. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a számvevőszék képviseletében. Mi megnéztük az ő teljesítmény audit kézikönyvüket, és világos utalásokat találtunk a hatásra, a hatékonyságra, de a fenntarthatóságra nem találtunk ilyen mutatókat. Éppen ezért eh, lehet, hogy ez fontos lenne erősíteni. Áttekintettük a teljesítményauditokat, eh, különösen a strukturális alapokra nézve, és itt is jelentős hangsúlyt helyeztek a hatásra, a hatékonyságra, de nem, inkább, de nem is annyira a fenntarthatóságra. Említette a, a jogalapot, felmerül a kérdés az, hogy a tagországok vajon nem igényesebbek-e itt? A megvizsgált tagországokban, például az én tagországomban is létezik a gold plating, ez az 57-es cikkeihez is visszavezet, úgy érezzük, hogy ez létezik ez a jelenség, viszont itt nem akarjuk az 57-es cikkeit alkalmazni és a kérdést felvetettük az audit eh, hatóságoknak, viszont ennek a regionális nemzeti vetületeiről, mármint a cikkei vetületeiről nem kérdeztük meg őket, pusztán az általános bemutatásáról a cikkeinek. Right. Best practice example. Ami a legjobb gyakorlatokat illeti, a tanulmányban bemutattunk néhány példát, olyan vállalkozásokat, akik eh, sokáig fennmaradtak, illetve megnéztük azt, hogy mi, az, mi volt az, amit máshogy tettek, mit tettek annak érdekében, hogy a projekt lejárta után is fent tudjanak maradni. Azt gondolom, hogy jelentős erőfeszítést eh, kell még tenni ezen a területen. Ha megnézzük az adat bázisokat, például különböző főigazgatóság, a foglalkoztatás és szociális, stb. fenntartanak adatbázisokat a legjobb gyakorlatokról. Hogyha ezeket elolvassuk a vállalkozások szemszögéből, akkor ezek az adatbázisok mindig a felszínen maradnak, kellemes olvasmánynak bizonyulnak, úgymond, viszont tartalmi szempontból nem kap az ember útmutatást, hogy hogyan járjon el. Vannak nyelvi akadályok is, a vállalkozásokat közvetlenül nem lehet mindig erről megkérdezni. Én azt gondolom, hogy a legjobb gyakorlatok bázisát tovább lehet bővíteni azzal, hogyha konkrét részleteket adunk meg a fenntarthatósági kritérium kapcsán, illetve annak kapcsán, hogy mit tehetünk itt. Vannak igenis olyan tapasztalatok, amelyekből lehet tanulni, egy oldalában össze lehet foglalni a jelenlegi tanulmányban az erre vonatkozó adatokat, de ez hosszabb is lehetne akár. Ami pedig a kondicionalitást illeti, nem vagyok biztos benne, hogy értettem a kérdését, de ezzel a ponttal nem foglalkozott a tanulmányunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, most megadom a szót eh, Moré Gillend úrnak, aki az Európai bizottság részéről fejti ki az álláspontját. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a regionális és várospolitikával foglalkozó főigazgatóság részéről érkeztem, és az 57-es cikkel foglalkozom egyebek mellett. A bizottság részéről szeretném üdvözölni ezt a tanulmányt, nagyon értékes hozzájárulás ez a fenntarthatóság és tartóság szempontjairól szóló vitána, és talán nem lepi meg önöket, hogyha elmondom, hogy üdvözlöm azokat a következtetéseket, hogy a következő programozási időszakra vonatkozó szabályozói háttér megfelelő. Néhány dologra azért szeretnék kitérni azzal kapcsolatban, amit felvetettek már, megint csak a bizottság szempontjából. Üdvözöljük azokat a megjegyzéseket, amelyek a nagyvállalatoknak juttatandó támogatásokra vonatkoznak. Ez tulajdonképpen a bizottság érvelésével egybevág, ami a következő programozási időszakot illeti. Úgy tűnik ugyanis, hogy a rendelet végleges változata ezen a területen egy kicsi más irányba fog majd mutatni, de a megállapítások a tanulmányból gyakorlatilag kiegészítik azt, amit a bizottság is tapasztalt az elmúlt időszakban a nagyvállalatoknak juttatott támogatások tekintetében. Az is világos, hogy az hogy az 57-es cikkkel kapcsolatban a megközelítés nagyon gyakran a delokalizálásra vonatkozott, illetve arra, hogy ez hogyan kapcsolódik az uniós finanszírozáshoz. Nyilvánvalóan a vállalatok elvándorlását, delokalizálását nem lehet megállítani, és Európai Uniós finanszírozással sem tudjuk megállítani ezt a jelenséget remélem, hogy a következő programozási időszakban meg tudjuk ezt a dimenziót erősíteni, és legalább meg tudjuk nehezíteni a vállalatok elvándorlását. Ami pedig azon kérdéseket illeti, amelyek a bonyolultsággal, összetettséggel, kapcsolatosak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bizonyítani a fenntarthatóságot már a kezdetektől fogva. Szerintem ez tulajdonképpen ugyanannak az érmének két oldala olyan kérelmezési eljárást kell bevezetni a projektek esetében, amelyek eléggé egyszerűek, világosak ahhoz, hogy vonzóak legyenek. Főként a KKV-ket kell támogatni, hogy ebben vegyenek részt, ugyanakkor viszont eléggé alaposak is legyenek annak érdekében, hogy a kérelmezési időszakban is ezeket értékelni lehessen, és megfelelő ítéletet hozni arról, hogy mely projektek rendelkeznek a megfelelő potenciállal, és mely projektek nem fognak folytatódni a kohéziós politikai támogatás lejárta után. Ez nagyon gyakran inkább a tagállamok, illetve a régiók kezében vannak, amelyek tulajdonképpen a kérelmezési folyamatot megtervezik. Nem szabad persze túlságosan leegyszerűsíteni a folyamatot, minden esetre arra törekszünk a program tárgyalások során, hogy a KKV-ket sújdó adminisztratív terheket csökkentsük, illetve a program monitoring bizottságokban is ezt az álláspontot képviseljük. Ami pedig a mi oldalunkat illeti, Természetesen nagyon örültünk annak, hogy az irányítási és audíthatóságokat méltatják a jogalap világossága egyértelműsége miatt, azonban azt is szeretnénk megjegyezni, hogy az irányító hatóságok nagyon gyakran úgy érzik, hogy ez a kedvezményezettek szempontjából a jogalap nem annyira egyértelmű, ezért egy kicsit többet kell tenni azért, hogy az irányító hatóságok a jogalapot jobban elmagyarázzák és kifejtsék. Nyilvánvalóan bizottsági szinten, csupán bizottsági szinten nem lehet megvizsgálni ezt a megközelítést, inkább arra összpontosítunk jelen pillanatban, hogy a rendeletet véglegesítsük, és megnézzük, hogy európai szinten mit tehetünk, de úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektethetünk a programhatóságokkal együttműködve arra, hogy világosan magyarázzuk el a projektek kérelmezési eljárásában, hogy mire van szükség, mi a követelmény, mit keresünk, mire van szükség az egyes régiókban. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. A napi rendi pontunk végén megadom a szót Markus Piper úrnak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a vállalkozásoknál az európai strukturális pénzeknek a fenntarthatóságára kell ügyelnünk, ez a mai nap világossá vált a hozzászólások, és ezt mondták, és nyilvánvalóan a tanulmányból is ez olvasható ki, illetőleg a bizottság képviselőnek hozzászólásából is. Én azt várnám el, hogy itt az Európai Parlamentben ezt a egyébként napnál világosabb eredményt vegyük sokkal jobban figyelembe, és kifejezetten a nagyvállalatok esetében tegyük adott esetben könnyebbé a pénzekhez való hozzáférést. A nagyvállalatok úgy működnek, mint egy porszívó, beszipantják a támogatásokat, és nyilván valóan erre akkor a kis és középvállalkozásoknak kevesebb lehetőségünk van. Azokat kell azonban támogatni, hiszen ők jelentik a növekedésnek az igazi motorját, és a járulékos finanszírozó hatása az európai forrásoknak, ami a nagyvállalatoknál tapasztalható, az ennél kevésbé előnyös. Tehát ezt várnánk, hiszen nem csak az a fontos, hogy öt évre garantáljuk, hogy ezek a pénzek valami hatást fejtsenek ki a gazdaságban, hanem az is fontos, hogy kizárjuk azt, hogy az Európán belül áttelepülő cégek az áttelepülési folyamat során strukturális pénzeket kapjanak. Voltak olyanok, akik szóltak arról, hogy milyen további szabályokat hoztak ebben a tekintetben, de biztos vagyok abba, hogy ezen folyamatoknak a nagy részét nem sikerült felderíteni. Nyilvánvalóan a bizottságnak a ellenőrzési hatásköre egy bizonyos ponton véget ér, de hát van százával olyan vállalat áttelepülés, ahol mégiscsak az európai pénzek is szerepet játszottak. Minden esetre a tanulmány egy első jó ugrópont. Molmajer asszony, az illetékes előadó nevében is szeretnék köszönetet mondani, hogy világosabbá tették a helyzetet. Távolról sem értünk el még feladatunk végére, ami az európai pénzek elköltésének hatékonyságát illeti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. E, tisztelt e, bizottság, kedves képviselőtársaim, ezzel a tízes napi rendi pontunk tárgyalásának a végére e, értünk. Kedves kollégák, itt a jelenlegi napirendi pontunk tárgyalása közben az a kérés érkezett hozzánk, hogy annyiban módosítsuk az ülésünk napirendjét, hogy a következő napirendi pontként a 14-es számú napirendi pontot, Mr. Eh, Marinescu úr előterjesztését az Európai Számvevőszék 15 per 2012 számú külön jelentéséhez kapcsolódó napirendi pontot eh, tárgyaljuk. Ennek lényegét tekintve semmi akadálya nincsen, illetve nem lenne abban az esetben, hogyha megérkezne, megérkezett volna Milán Martin Cvikül úr, aki az Európai Számvevőszék képviselője és ennek a külön jelentésnek a gazdája. De jelen pillanatban, ha én jól látom, akkor egyelőre még csak keresik az Európai Számvevőszék tagját. No, no. Ugye napi, a eljárási rendünk eh, értelmében akkor tudjuk megkezdeni ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, hogyha eh, itt tartózkodik az Európai Számövőszék képviselője, aki ugye nem kapott tájékoztatást ennek a napi eh, pont változtatásról. Parancsoljon Marenszk úr, hát ha megoldási javaslattal tud érni. Megadom a szót ennek. Understood that it was supposed to change értettem, hogy a napi rendet azért kellett megváltoztatni, vagy kellett volna, mert Ayla Sanders asszony nem volt még itt a teremben, de akkor maradhatunk az eredeti tervnél. Itt van Ayla Sanders asszony, tehát én nem kérem a változtatást ilyen módon. És természetesen megvárjuk a számvevőszék tagját. Okay. Uh... Ha félreértetlen fogalmaztam, akkor ez én hibám. Nem Marinescu úr kérte a napi rendi pontnak a megváltoztatását, hanem Maja eh, leszender asszony, illetve a munkatársai. Képviselő asszony itt van a eh, körünkben, tehát nem Marinescu úr kérte a napi rendi pontnak a módosítását. Mivel nincsen kérés a napirendi pont módosítására, ezért nem is módosítjuk a napirendi pontok tárgyalását, tehát rátérünk a következő 11-es napirendi pontunk megtárgyalására. Az Európai Unió rendészeti együttműködési és képzési ügynöksége, az Európol, valamint a 2009 per 371 eh, per IB és a 2005 per 680 egy IB határozat hatályon kívül helyezésével foglalkozó előterjesztés megtárgyalására. Meg is adom a szót eh, Ayala Sender képviselőasszonynak, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és természetesen Marinescu úrnak, hogy lehetővé tették volna számomra, hogy mivel nem tudtuk, hogy mikor fogok ideérni, minden esetre ideértem időben, de köszönöm szépen Marinescu úrnak kétszeresen is, hogy hajlandóak lettek volna a módosításra. Nézzük akkor tehát szakbizottságunk véleményét, amelyet a Libe Bizottságnak fogunk készíteni az Európol ügynökség témakörében. Ez az a rendelet tehát, amelyet a bizottság egészen pontosan azért terjesztett be, hogy aktualizálja, illetve kiigazítsa azokat a hozzáigazítsa az új követelményekhez az Europol ügynökséget. Ez egy olyan ügynökség, amely elviekben, sőt, mi több az elmúlt hetekben, hónapokban azért ezt jól hallottuk, nagyon fontos hírek érkeztek hazámból, illetve más országokból is, hogy az Europol milyen hatékonyan működik, milyen eredményekkel működik, amelynek a mandátuma a szerződés részéről, illetve abból kiindulva az, hogy megerősítse nem csupán a rendőrségi együttműködést, rendészeti együttműködést, hanem hogy ezt úgy tegye meg, hogy egyfajta olyan jogszabályi, illetve büntetőjogi keretrendszer teremtsen, és főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy ebben az esetben a jövőbeli fiskális rendelet hogyan működik, ennek nagyon nagy a jelentősége, és hát ezt a szerződés is kimondja egyébként. Az a vélemény, amelyet szeretnék a kollégák elé terjeszteni, főként az, hogy módosításokon keresztül először is megerősítsem a parlament azon képességét, illetve szakbizottságunk képességét arra vonatkozóan, hogy ellenőrzést végezzünk, tehát, hogy hatékonyan alkalmazzák-e azt a költségvetést, amelyet az ügynökség kapott feladatai ellátására. Az is tény, és önöket valószínűleg ez nem fogja meglepni, hogy vita zajlik erről, hiszen főként az idei év mentesítésére vonatkozóan Gert Brandi úr jelentésében szakbizottságunk egy olyan ajánlást fogalmazott meg, amely amely a gazdaság csökkenésére vonatkozik, hogy az ügynökségeket vonják össze, az Európol és a CEPOL esetében talán el tudják képzelni, hogy a közelség és nagyon gyakran az ismeretek hiánya miatt két ügynökség van, amelyek fog, tulajdonképpen kvázi ugyanazzal foglalkoznak a rendőrséggel, és hogy akkor ezeket össze is lehet vonni. De ezt elmondhatom önöknek, főként, hogy Brandi úrral nagyon sokat beszéltem erről. Ő maga Hollandiából érkezett, és eh, nyilván mindkét ügynökség esetében nagyon kézenfekvő lenne, hogy Hágába helyezzék át, ott vonják össze ezt a két ügynökséget. Ahogyan más ügynökségeknél is nagyon nagy volt az ellenállás, úgyhogy az adott pillanatban frakcióm is ellenezte egyébként a két ügynökség összevonását, hiszen ennek a két ügynökségnek nagyon eltérő feladatai vannak, sőt, mi több, a szempontokat, ha figyelembe vesszük, pontosan amiatt, hogy miről szól az európai rendészeti tevékenység, különösen kényes ez a téma, és nagyon fontosnak találtam, hogy részletesen vizsgáljuk meg. Jó magam is arra a következtetésre jutottam, ahogyan a mentesítésnél, tehát, hogy a két ügynökségnek teljesen eltérő a mandátuma küldöttsége, jól lehet, hasonló ügyfélkörrel dolgoznak, mégsem ugyanaz a munkája, ezért a feladataiknak nincs közük egymáshoz. Ezért tehát az az elképzelés, hogy az Europol, amely új feladatokkal rendelkezik, azt összevonják egy olyan ügynökséggel, amely nagyon nehéz időszakon ment keresztül, és mandátuma pedig az, hogy a képzéssel foglalkozik, és ezt egyébként a költségvetés is tükrözi egy másik költségvetési sorban. Szerintem ez meglehetősen elrugaszkodott elképzelés, és azok a megtakarítási lehetőségek, amelyek ebből fakadnak, de amikor tárgyaltam a bizottsággal, a felelősökkel, az érintett felekkel, a kollégáinkkal a Libe Bizottságból, a Költségvetési Bizottságbeli kollégáinkkal, olyan módosítókat terjesztettem be, ahol ez nem jelenik meg annyira egyértelműen, hogy a két ügynökség azonnali összevonása több előnyel járna, mint problémával. Problémával, mert az Európol ügynökségnek főként most az új mandátuma keretében olyan arra kell összpontosítania, hogy saját feladatait fejlesz-e, javítsa a szerződés keretein belül. A CEPOL pedig képzéssel foglalkozik, jelen pillanatban az Egyesült Királyság, ahol található ez az ügynökség, nyilván nem akarhatja, hogy megszűnjék ez az ügynökség, amely az ő területén található. Úgyhogy majd ha a szerződések lejárnak, megszületnek a megfelelő döntések, ezért úgy gondoljuk, hogy a fúzióra vonatkozó döntések egyelőre nem annyira sürgetőek. Úgy hiszem, hogy az Európol esetében pedig a saját aspektusaira kell összpontosítanunk. És ha követjük a szakbizottság mandátumát, ami a mentesítésre vonatkozik, a nyolcas módosított beterjesztettem, amelynek során igyekeztem együttműködni az Európai Bizottsággal, a bizottsággal, amely feltárta számomra, és eredetileg egyébként erre nem gondoltam, hogy valóban komolyan gondolják a fúziót, a két ügynökség összevonását, hanem a költségcsökkentésre vonatkozó követelmények nyilván ezekkel kapcsolatban fölmerülhetett az összevonás lehetősége. De az európai büntetőjog érvényesítésében szükség van ezekre a feladatokra, illetve ezek különválasztására. A nyolcas módosításomban megemlítettem, hogy nyilván vannak szinergiák a két ügynökség között, vannak olyan pontok, amelynél az Európai Bizottság rámutatott, hogy melyek a legfontosabbak. Aztán számos egyéb módosítót is beterjesztettem, amelyeknél ahogyan a bizottság javaslata is tartalmazza, illetve ahogyan a fúzióra vonatkozó követelések is ebbe az irányba presszionáltak, van egy bizottság, amely gyakorlatilag ugyanazokkal a feladatokkal foglalkozik, mint az igazgató tanács, ezért nem gondolom, hogy szükség van erre a bizonyos bizottságra, irányító bizottságra. Nem hiszem, hogy szükség lenne arra, hogy két szervet kinevezzenek, amelyek tulajdonképpen átfedésben vannak egymással ugyanis ez a megkettőződés, ez az irányítás megbonyolítja. Aztán az Europol, a Eurojust és az Olaf között létezik kapcsolat, nyilván a szerződésből is fakad ez, illetve az Europol és az Eurojust működési megközelítéséből fakadóan egyfajta reciprocitás alakult ki a két szervezet között, együttműködés, rendészeti együttműködés, főként olyan kényes témákban, mint például az információk, adatok, Együttműködik az Europol a eurojust és a Eurojust pedig szintén. Ami pedig az Olafot illeti, szerintem teljesen jó így, és ezt a módosítomban ki is emeltem, hogy az Olaf kapcsolatát meg kell őrizni, feladatait meg kell őrizni az ügynökséggel kapcsolatos feladatait, tehát a csalás elleni küzdelem, illetve az egyes költségvetés alkalmazásában felmerülő hibák elleni küzdelemben. Minden esetre szerintem nem helyén való összekeverni az OLAF hatásköreit azzal kapcsolatban, hogy az úgy jelenjen meg, mint egyfajta európai rendőrség, hiszen az Olafnak nagyon konkrét feladatai vannak, ezek pedig a költségvetésre, az európai költségvetésre vonatkoznak, a Eurojustnak pedig inkább az együttműködésre kell összpontosítania, ami az úgynevezett európai büntetőjogi törvényi keretre vonatkozik. Számos módosítót terjesztettem be azzal kapcsolatban, ami az ügyvezető igazgató hatáskörére vonatkozik, illetve az igazgató tanácsra az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén, és van egy különösen kényes aspektus, ez pedig az érdekellentét, érdekkonfliktus kérdése. Az igazgató tanács, illetve az ügyvezető igazgató hatáskörei esetében kiemeltem, hogy mennyire fontos feladataiknál az Európai Parlament ellenőrzése. Ennyi lenne tehát, kíváncsian várom véleményüket, és természetesen várom a javaslatokat, és nagyon köszönöm. Köszönöm képviselő asszony, meg is adom a szót. Ingeborg Gressle képviselő asszonynak parancsoljam. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Micsoda dráma! Ez a szakbizottság éveken keresztül beszélt a CEPOL és az Europol fúziójáról, ezt kérte, pont azért, mert voltak olyan problémák, amik a CEPOL-t érintették, és ez a kis szervezeti felépítését is érintett CEPOL-nak. A CEPOL az egyik legkisebb ügynökségünk, viszont ugyanazt kell eh, felajánlnia, mutatnia, mint más ügynökségeknek ugyanazt az igazgatási apparátust fenntartania. Éppen ezért érezzük úgy, hogy az oktatást és a szervezést összevonjuk a két szervezet között. Hát én nem is értem azt, hogy a cepolnak miért kéne függetlennek eh, maradnia, hiszen az igazgató amúgy ezt szeretné, ő szeretne maradni, igazgató maradni, illetve az ott tevékenykedő munkavállalók szívesen maradnának Londonban, és nem szeretnének mondjuk Hollandiába költözni. De ezek az egyetlen érvek érdekes módon a tanács csatlakozott ezekhez az érvekhez, és megakadályozza még egy jelentős mértékben az ügynökségek reformját. Általában véve ma délelőtt részletesen beszéltünk arról, hogy milyen következményei van annak, hogyha ezt a, az ügynökségi skálát így fenntartjuk, illetve Mit jelent az, ha így folytatjuk tovább? Azt gondolom, hogy hamarosan az ötös kategória kimeríthetőségét el fogjuk érni. Bemerül a kérdés, hogy milyen komolyan gondoljuk ezt a változtatást, hiszen nem csak az Európolról és a Cepolról van szó, hanem arról, hogy milyen reformokat, módosításokat tudunk megvalósítani, változtatásokat. Sefcovics biztos elmondta azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy 11 órán keresztül bosszankodnak, panaszkodnak a tagországok a brüsszeli struktúrák miatt, és a 12. órában pedig szépen megakadályozzák ezeknek a struktúráknak a megbontását. Ezt nem tartom jónak, nem tetszik az, hogy ez a parlament az említett érvekhez nem csak ott csatlakozik, hanem ezeket szépen viszi tovább, és fenntartja. A CEPOL és az Europolra visszatérve. Mind a két ügynökségekről születtek már tanulmányok, amelyek megvizsgálják az összeolvasztást. Született a két ügynökség kapcsán külön is tanulmány és vannak olyan tanulmányok, amelyek emellett, vannak, amelyek az összeolvasztás ellen teszik le voksukat. Hogyha mind a kettőt nézzük, fenntartások nélkül, előtétek nélkül, akkor igenis vannak problémák az igazgatás menedzsmentjét illetően, és az egyik érve az összeolvastás mellett, hogy ezt a kettőt összevonjuk. Londonban lejár hamarosan az épületbérleti szerződése, felmerül a kérdés, hogy London környéken keresünk valamit, ez sokkal drágább itt amúgy, mint bárhol másutt Európában. És akkor így az Európol standardjait érjük el, és esetleg esély is lehet arra, hogy együtt dolgoznak két ügynökség. A néppárt ebben a szangbizottságban azt szeretné, hogyha végre megtennénk azt, amit évek óta tervezünk, mégpedig összeolvasztanánk a két ügynökséget. Ha meg akarjuk változtatni az ügynökségek eh, térképét, úgymond, akkor egy kis bátorságról kell legalább eh, tanulbizonságot tennünk. Sokat dolgoztam a munkacsoportban, amely az ügynökségekkel foglalkozott, és nem igaz az, hogy Jutta Haug, a kis szociáldemokrata, el ellen, ellenezni, ezt ő régóta képviseli a témát, ő is támogatja az összeolvasást. összeolvasztást. Tehát így ez igazad van, azt gondolom, hogy az alapvető vélemények egy irányba tartanak. Én szívesen veszek össze a saját kormányommal az ügy érdekében. Ez hiba, hiba az, hogyha nem vonjuk közelebb egymáshoz a két ügynökséget. Ez hiba volna. A nyolcas módosítóból kiderül az, hogy jó, hát legyen valami közösen, de ne legyen tényleges összeolvasztást. Tehát ha nem tudjuk megmondani az ügynökség igazgatójának, hogy eddig és eddig tart a szerződés, ezt vegyek komolyan, és ezt nem tudjuk, ha ezt nem tudjuk megoldani, más kérdéseket sem fogunk tudni megoldani. Én nem vagyok hajlandó a szekér elé beállni ilyen módon, hanem igenis próbáljuk meg keresztül vinni az elképzeléseinket. Meg fogjuk nézni ezeket a módosítókat, támogatjuk a bizottság javaslatot, hiszen ez pontosan mindannak felel meg, amit ezt a szakbizottság éveken keresztül az SND frakció támogatása mellett pontosnak tartott és kimondott, tehát próbáljunk meg egy kicsi szavahihetők maradni mindezen évek után. Én mindent meg fogok tenni magam részéről, neked, érdekében, a bizottsági javaslatot legalábbis ebben a szakbizottságban fogadják el a képviselők. Azt gondolom, hogy jól tesszük, ha pontosan megnézzük ezt az egyre terebélyesedő ügynökségi térképet. Egyébként meg fogunk lepődni az, hogy micsoda költségek várnak ránk az elkövetkezendő években. Tehát akkor ez majd mindenkinek sok sikert kívánok, hogy ezt oldja meg. A bizottság javaslatot tehát támogatni fogjuk, és a módosítókat, úgy, illetve a módosítókat nem fogjuk támogatni a jelentésből. Minden kollégát kérek hogy gondolkodjon el ezekről a kérdésekről. Dönt, döntés előtt állunk, többről van szó ugyanis, mint a két ügynökségről. Képviselő úrnak adom meg a szót. Ačiū, pirmininkaujantis. E, klausimas, sujungimo klausimas e, visada yra skausmingas. Ir aišku, kad mes šiandieną diskutuojam apie dviejų agentūrų, kurios galbūt finansuoja. Köszönöm szépen, nagyon fájdalmas, hogy ügynökségeket össze kell vonni. Itt most két olyan ügynökségről van szó, amelyek pénzügyi szempontból talán nem olyan fájdalmas módon vonhatóak össze. Itt egy másik kérdés vetődik inkább fel. Olyan politikai döntésekről van szó, amelyeket 20-30 évvel ezelőtt hoztunk, ezeket akarjuk most hatályon kívül helyezni. Én mindenképpen támogatom a messze menő reformra vonatkozó törekvéseket, de az biztos, hogy a rendszer szinten kell az ilyen kérdéseket kezelni, konzekvensen, következetesen kell. Így például a Strasburgi székhely kérdésével is foglalkozni kell, hiszen az ehhez kapcsolódó költségek évente 10-20 millió euróra vagy akár több száz millió euróra is rúghatnak. Ami a Strasburgi parlamenti székhelyet illeti, hát ezzel kapcsolatban is végre dönteni kellene, és ennek során nem csak a pénzügyi szempontokat kellene figyelembe venni, hanem nyilvánvalóan a politikai implikációkat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Én egyet értek azzal, hogy ezek az ügynökségek hatékonyabban is tudnak dolgozni, ha összevonjuk őket. Tisztelt eh, bizottság, most megadom a szót eh, Charles Williams eh, úrnak, aki a bizottság részéről kér szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt az összevonás kérdésére rátérnék, szeretnék foglalkozni az igazgató tanácsal, illetve végrehajtó tanácsal. Az igazgató tanács valóban olyan szerv lenne, amely az ügynökségben jönne létre, és illetve a végrehajtó tanács az igazgató tanács ülései között is eljárhatna. Ha a bizottság az ügynökségen belül egy végrehajtói tanácsot létrehoz, ez a közös megközelítést, illetve az ügynökségekre vonatkozó kormányzási szempontokat veszi figyelembe, és szeretném világossá tenni, hogy a bizottság javaslata azt mondja ki, hogy létre lehet hozni egy végrehajtó tanácsot, de nem mondja ki, hogy végre kell hozni egy ilyen szervet, és természetesen a jelentéstevő véleményét egy javaslattal kapcsolatban figyelembe vesszük. Nézzük akkor most az összevonás kérdését. Az Európai Bizottság beterjesztett egy javaslatot, amely két ügynökség összevonására vonatkozik, ez a CEPOL és az Európol. A javaslat még mindig folyamatban van, egyelőre más javaslat nem érkezett erre vonatkozóan, és emlékeztetnék arra, hogy hogyan jött létre ez a javaslat. Először is úgy gondoljuk, hogy nagyon jó szinergiákat lehet kialakítani, és az EU-s támogatásokat a rendészeti szervekben össze lehetne vonni egy helyre. Egyrészt az operatív támogatás, tehát információcsere, elemzés, ez az Európolnál maradna, és a képzési, támogatási feladatokat pedig jelenleg is a CEPOL végzi. Ezért azt javasoltuk, hogy a CEPOL-t integráljuk az Európolba, és az Európolon belül egy akadémiaként működjön, annak egy részlegeként, úgy gondoljuk, hogy a képzés és a műveletek összevonását az egyenlet mindkét oldalát tudná támogatni és segíteni. Tehát a képzéseken keresztül lehetne támogatni az operatív oldalt. Másrésztről pedig ott van ugye a költségek kérdése. Úgy gondoljuk, hogy ha a támogatási funkciók megkettőzésének elkerülésével költségmegtakarítást érhettünk el, de ez nem csak úgy működik, hogy ezt visszatápláljuk az uniós költségvetésbe, hanem hogyha megnézik a jogalkotási pénzügyi beszámolót, ezeket vissza lehetne illeszteni a rendészeti képzési rendszerbe. Ez egy olyan szakpolitikai közlemény, amelyet a bizottság adott ki, ugyanakkor viszont egy jogalkotási javaslatot is, és egy sokkal strukturáltabb rendszert alakít ki arra vonatkozóan, hogy az EU hogyan tudná lehető legjobban támogatni a képzési aspektusokat. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a közlemény ambícióit teljesítsük, ehhez 12 teljes munkaidejű új személyzetre lenne szükség, ugyanakkor viszont a határon átnyúló személyzeti, személyzet csökkentési szempontok figyelembevételével tudjuk megtenni. Tehát nem a semmiért valósulna ez meg, ez a költségcsökkentés, hanem arra fordítanánk, hogy az Európai Unió rendészeti képzési politikáját hogyan tudjuk erősíteni. Harmadik szempont pedig emlékeztetni szeretnék arra a témára, amelyel megvizsgáltuk a lehetséges fúziókat, ez az ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésen alapult, ezt egyébként tavaly nyáron mindhárom intézmény jóvá hagyta, és a bizottság pedig az ütemtervében decemberben egyfajta operatív keretbe helyezett. Ez lenne az első jogalkotási javaslat, amely teljes mértékben figyelembe veszi azokat a szempontokat, amelyek, be, a, amelyek szerepeltek abban az intézményközi dokumentumban, amely széles körben elfogadott. Nagyon szépen köszönöm. Ezt cserénk végén megadom a szót a Szender képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem megjegyzéseiket, válaszaikat a kollégák részéről, a bizottság részéről. Én szeretnék arra emlékeztetni, hogy az ügynökségek témájában az Európai Parlament jó-jó hatással működik, tehát amikor valóban a bizottság tevékenységeit végre kell hajtani, új ügynökségeket hozunk létre, ez volt a Szenter Bizottság esetében például, és aztán pedig visszatérünk ahhoz, hogy megpróbáljuk ezeket a feladatokat internalizálni, amiket előtte pedig ki akartunk szervezni ügynökségekhez. Szerintem ez nem túl pozitív sem az állampolgárok részéről, sem pedig a parlamenti igazgatási feladatok részéről szempontjából. Úgy gondolom, hogy nagyon világosan fel kell vetni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket ezek az ügynökségek ellátnak, és emlékeztetni szeretnék, hogy a brüsszeli struktúrákról van szó, és furcsa módon nem az ügynökségekről beszélünk soha ez esetben, ugyanis ha valami jó dolog kisül az ügynökségekből, akkor az az, hogy ott a tagállamokban, a helyszínen megtestesítik az Európai Uniót. Hogyha Cameron úr azt mondja, hogy akkor a cepolt is zárjuk be, mert nincs rá szükség, szerintem nem ezt a fajta megközelítést kell nekünk támogatnunk a kollégákat is arra kérem, hogyha elgondolkozunk a feladatokról, a mandátumokról, ezen ügynökségek hatékonyságáról, kapacitásáról, szerintem nem beszélhetünk csökkentésekről, amikor például, ha a pol szó benne van valaminek a nevében, akkor jaj, de jó, akkor azokat már össze is lehet vonni. Szerintem ez egyszerűen komolytalan. Nagyon sajnálom, hogy a választások előtt azt kell mondjam, hogy ez szerintem nem fog működni. Lehet, hogy egy adott országban igen, de más helyen, más országokban nem. Nagyon jól látjuk, hogy az ügynökségek igenis fontos munkát végeznek, és az Európai Uniót megtestesítik az adott országokban. Ezért azt gondolom, hogy igen, valóban a szinergiákat erősíteni kell, egy hálózatot kialakítani, nagyon fontos dolgokat lehet így megvalósítani. A bizottság például saját maga bizonyos szempontokat nem tart be mondjuk a személyzet irányításában, más dolgokban, úgyhogy igenis lehet javítani dolgokon, anélkül, hogy becsuknánk az ajtót és eldobnánk a kulcsot. Szerintem a választások előtti időszakban nem ez a legjobb üzenet, és jó-jó hatást testesítik meg, hogy megnyitom, bezárom, megnyitom, bezárom. Az Európolnak nagyon kényes hatásköre van. Az a mandátuma, hogy például az internetes bűnözés elleni küzdelmet erősíti meg. Ez egyfajta globális kihívás, nem csak európai kihívás, ezért azt szeretném, hogyha az Európol igenis azzal foglalkozna, amit, amilyen feladatot kapott azt kérdezném a bizottság képviselőjétől, hogy a szerződés vajon tartalmaz-e a kellő jogalapot ahhoz, hogy az Europol mondjuk innentől kezdve képzéseket, képzési tanfolyamokat szervezzen. Ezeket a kétségeket nem tudom, hogy meg tudják-e oldani. Aztán a bizottság javaslatában a költségvetési kihatások tekintetében a fúzió szinergiákat hoz létre, 17 millió eurót tesz ki, de aztán meg a következő bekezdésben kimondja, hogy jól lehet, az Europolnak plusz forrásokra lesz szüksége az új feladatok ellátásához. Meg kell ezen kívül az információs áramlatok befogadását is segíteni, tehát maga a bizottság elmondja, hogy mennyit akar megtakarítani, ugyanakkor viszont azt mondja, hogy lesznek kiadások és plusz kiadások. Hát nem tudom, hogy most akkor sikerül nullán zárni, vagy sem. Most akkor lesz egyel kevesebb ügynökségünk, a rendőrség, rendészeti szervek képzésére vonatkozó ügynökség megszűnik, vagy pedig ezt a képzést olyan helyeken fogják megvalósítani, ahol a rendőrség, a TISZPOL ott van erre vonatkozóan, ami nagyon nagy lehetőséget biztosít, vagy ott van a Krim Bizottság, ott az Europol is nagyon fontos együttműködési alapot jelentett, és a legjobb információ pedig azért érkezett hetett meg, mert ott a helyszínen dolgoznak, úgyhogy én azért nem mondanám azt, hogy ennyire gyorsan, hirtelen kell dönteni, hogy a megtakarítások, költségcsökkentés idején pedig meg kell változtatni olyan ügynökségek hatáskörét, amelyek nem Brüsszelben vannak, hanem az adott tagállamokban, és ott testesítik meg az Európai Uniót. Nyilván vannak problémák, de most itt nem arról van szó, hogy most egy adott konkrét ügynökség megszüntetésével ezt meg lehet oldani. Az Európolnak van egy nagyon világos mandátuma, a CEPOLnak is nagyon fontos mandátuma van az Európol. Nem foglalkozik képzéssel, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket külön kell választani, hanem az Európolnak az a feladata, hogy a bűnözés ellen küzdjön, főként az internetes bűnözés ellen. Jutta Haug kolléganőm természetesen szintén jogosult saját véleményéhez. Szeptember 22-én például nagyon fontos kihívással kell szembenéznie, és ezért azt látom, hogy itt, illetve megértem, hogy ennek vannak politikai aspektusai is, de én azt szeretném, hogyha ne si- nem sietnénk el ezt a tevékenységet, ne változtassuk meg az ügynökségek feladatát, ugyanis, ahogyan már mondtam, az ügynökségek erősítik az Európai Unió láthatóságát az állampolgárok előtt, és szeretném, hogyha a bizottság pedig ele- elmondaná, hogy a szerződés elegendő jogalapot biztosít-e ahhoz, hogy az Európol képzéssel is foglalkozik. Nem vettem észre elő Greszle képviselő asszony jelentkezését, tehát neki mindenféleképpen meg fogom adni a szót, illetve tiszteltek kérdezem, hogy a bizottság képviselője tud-e, akar-e, módjában áll-e, hogy válaszoljon a Jalaszender képviselőasszony kérdésére. Ha igen, akkor először megadnám önnek a szót, majd ezt követően Greszle képviselő asszonynak. Parancsoljon! Csak ami a speciális kérdést illeti, a jogi alapot illetően. Igen, igaz az, hogy a 88-as cikkel szerződésnek, az Európai Unió működésre szóló szerződésnek egy speciális jogalapot jelent, amely szabályozza az Európol működését, és ez igaz, helyes, és itt kell itt az Európára vonatkozó parlament által végzett ellenőrzést, mind az Európai Parlament, mind a nemzeti parlamentek részéről, ami az oktatást, képzést illeti, ez is szerepel a szerződésben a 87-es cikkejében, ez egy eh, alátámasztó kompetencia, támogató a kompetencia, tehát az EU létrehozhat intézkedéseket a, a személyzet képzése érdekében. A bizottságban azt gondoljuk, hogy a szerződésben nincs semmi olyasmi, amely meghatározná az Európolt abban, hogy a 88-as cikkel éljen. Ez az az eszköz, amely az EU támogatja a személyzet képzését. Bevallom azonban, hogy itt egy jogi kérdésről van szó, a bizottság tehát így gondolkozik. Köszönöm. Akkor most megadom a szót eh, Greszle képviselőasszonynak, majd végül eh, a napirendi pont lezárásaként a Jaleszender képviselőasszonynak. Csak azért kértem szót, mert én legalábbis úgy értettem, hogy mi csak úgy nyitunk és zárunk be ügynökségeket. Hát mi nem nyitottunk sosem ügynökséget, egy kivétellel a Balkánon működő újjáépítési ügynökségről van szó. Ez a bizottságnak volt egy végrehajtó ügynöksége. Egyébként sosem zártunk be ügynökséget. 2004-ben voltak szabályozó ügynökségeink. Szép száma, most arra 37-re növekedett a számuk. Tehát nem arról van szó, hogy itt ügynökségeket zár, zárunk be. Itt egy kis ügynökségről van szó, aminek hatékonysági problémái vannak, hatalmas hatékonysági problémái, és az ő hatáskörét áthelyezzük egy másik ügynökséghez. Nem arról van szó, hogy ő eltűnik a színpadról, a színről, úgyhogy itt nem kell a nyugat hanyatlását vizionálni, amikor bezárunk egy ilyen kis ügynökséget, ez abszurd. Én csak azt szeretném mondani, engem tényleg az érdekelne, hogy mi, mi folyik itt ebben az ügyben tulajdonképpen. Engem tényleg meg vagyok lepődve, hogy miféle emóciókat vált ki ez az egész ügy. Hát úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat józan észsel eh, kell, hogy tudjunk rendezni. És itt most arról beszélni, hogy itt a parlament egyik képviselője a tanács legjobb eh, ügynökévé válik, ez túlzás. Egyébként pedig Jutta Haug gal együtt vagyok ebben a munkacsoportban, és már több mint egy évvel ezelőtt rendelkezésére áll a munkacsoportnak ez a jelentés, amit bemutattunk a plénumon is. Úgyhogy ha ezt megnézzük, akkor ott láthatjuk, hogy mi az eredmény. Összintén szólva, úgy gondolom, hogy összességében hibát követünk el, és nem igazán látom, hogy a brit, vagy német, vagy bármilyen más polgároknak ebből mi következik. Most már 37 ügynökségünk van, túl sok ez, úgy gondolom ez elkövetkezendő 5 évben lehet, hogy 45 lesz, vagy akár 50 lesz, és itt az Európai Uniónak egy hatalmas átépítését fogjuk majd átélni, ez pedig a, a mi hozzájárulásunk nélkül fog megtörténni, ugyanis a c azt nem a mi közreműködésünkkel alapították, hanem nélkülünk, megpróbáltuk demokratikusabbá tenni az ügynökségeknek az alakítását. Ennek az egész közösségi megközelítés módnak ez volt tulajdonképpen az értelme, de hát ez sem igazán sikerült, vagy csak félig meddig sikerült. Nos, úgy gondolom, hogy a Jutának az álláspontja nem kapcsolódik a jelenlegi Bundestagot érintő németországi választásokhoz. Térjünk egyszerűen ahhoz vissza, hogy az alapvető kérdéseket tisztázzuk, rendezzük, és akkor rögtön látjuk, hogy mi a fontos és mi nem. Ajala Szender képviselő asszony szó. Bueno, seguramente yo me explico. Nyilvánvalóan rosszul fogalmaztam, mert Gressz László meg nagyon fiatal, én azért régebb óta vagyok itt a parlamentben, nem parlamenti képviselőként, hanem a parlamentben dolgozva, a titkárságban is, és nagyon jól emlékszem, még a sajtóból is egyébként, hogy milyen vita alakult ki a feladatok eh, decentralizálásával kapcsolatban, amikor a bizottság nem tudta megoldani a személyzeti, illetve szakértői, szakértő hírányjal kapcsolatos problémákat, és a Szenter bizottság esetében Szenter úr nem tudott felülkerekedni ezeken a problémákon. Én magam erre utaltam egyébként, amikor a bizottság és ez teljesen rendben van, ezzel foglalkozik, 37 ügynökség van, 28 tagállam. Hát ez nem olyan nagy különbség, hogyha a polgároknak ezt elmagyarázok, vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon büszkék és örülnek annak, hogy a területükön ügynökségek működnek, együttműködnek ezekkel az ügynökségekkel, és arra törekszenek, hogy a lehető legnagyobb legyen a hatékonyságok a plenáris ülés is megszavazta ezeket az ügynökségeket, és valóban olyan helyzetben vagyunk, ahol lehetnek egy ellentmondások, de szerintem nyilván azt akarjuk mindannyian, hogy az ügynökségek a lehető legjobban dolgozzanak. És ezt ön is nagyon jól tudja, hogy a költségvetési rendelet esetében is, hogyha minél bonyolultabbá tesszük a dolgokat, egyfajta Frankenstein szörnyet alakítunk ki, hozunk létre, annál nehezebbé tesszük a saját munkánkat. Ott van a CEPOL, amely tiszta, amely rehabilitált, ott van, működik, ott van pedig az Európol, amelynek a szerződésben megvan a jogalapja, és aztán meg azt mondják, hogy nem tiltják meg azt, hogy a képzéssel is foglalkozzan, hát azt sem tiltják meg nyilván, hogy a légirányítással foglalkozom, de most akkor az Európol foglalkozik a légirányítással, és ezt akarjuk. Természetesen nem, arra van egy külön ügynökség. Tehát elvben a brit ügyn, ö, jog alkalmazása időnként nagyon jól jöhet, azonban ennek ellenére a Cepolnak megvan a saját mandátum, a saját feladatköre, vannak olyan kollégák, akik együttműködnek az Európollal, nekik ez teljesen világos, és nagy a tiszteletem irányukban, akik az Európollal együttműködnek nap mint nap, és ők azt mondják, hogy úgy kell az Európol, ahogy most működik, úgy kell a CEPOL, ahogy most működik, nyilván mindig lehet javítani a tevékenységükön, de ne tegyük át rosszul a cepolt hágába, ami az Európai Parlament ellenőrzési hatáskörét ráadásul csökkenteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis maradjon meg a világosság, az egyértelműség, minden ügynökség a saját tevékenységét végezze, és a számvevőszék pedig a saját hatáskörében járjon el, de arra törekedjünk, hogy a hatékonyságot növeljük. Köszönöm. Köszönöm tisztelt képviselőtársaim, napi rendi pontunk tárgyalásának a végére értünk. Azonnal rá is térünk a következő napi rendi pont, jelesül a 12. napi rend, a European Global Navigation Satellite System ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosításával foglalkozó előterjesztése. Ennek a dossziénak is eh, Sender képviselő asszony az előterjesztője, úgyhogy ismételten megadom képviselő a, a szót, parancsoljon. Sí. El... Eh, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben az esetben egy olyan ügyönkséggel foglalkozunk, amely, amely a Galileo projekt jövőjét jelenti, és tulajdonképpen a megközelítés ugyanaz, tehát, hogy próbáljuk meg javítani ennek az ügynökségnek a képességét arra vonatkozóan, hogy az új kihívásoknak és feladatoknak megfeleljen. ellenőrizve európai költségvetését, tehát azt a költségvetést, amelyet az EU-tól kapott. A beterjesztett módosításaimban arra törekedtem, hogy a parlament szerepét megerősítsem az ellenőrzés szempontjából, amikor az ügyvezető igazgatót megválasztják, meg amit tehát más ügynökségeknél próbálunk megvalósítani, ez megvalósuljon a GNSS esetében is, tehát hogy a parlament szerepét erősítsük meg, annak érdekében, hogy a parlament az ügyvezető igazgatót jelöltsége esetén meghallgathassa itt a parlamentben. A bizottság nagyon komolyan megvizsgálta az összes lehetséges alternatívát, mielőtt felvetette azt, amit végül is a javasolt ügynökség lett, illetve az ügynökség javasolt feladatköre, ami egyfajta operatív feladat. Ez egy összetettebb, bonyolultabb mandátum, nagyon kockázatokat is tartalmaz, és nagyon szükségesnek tartották azt, ahogyan a javaslatban is szerepel egyébként, hiszen a Galileo projekt rendkívül bonyolult és összetett, tehát úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen jó döntés. A lehető legnagyobb mértékben válaszok szét azt a két területet, amelyen az ügynökség tevékenykedik, annak érdekében, hogy az érdekellentéteket külön válasszuk. Így módon pedig a javasolt módosításokkal igyekszem megerősíteni azt a cikket, amely az érdekellentétekre vonatkozik, ami az EASZ-ra vonatkozik, tehát a légibiztonsági ügynökség tevékenységére, annak szakértőire, hiszen most egy globális világban tevékenykedünk, ahol nagyon nagy a verseny, és nem mondhatjuk azt, hogy minden sarkon áll egy légiközlekedési szakértő a pontosítás, a megelőzés, az irányítás az érdekellentétek esetében. Ugyanakkor viszont figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy megfelelő mérnökök legyenek, akik nem teremnek minden utcasarkon. A megelőzés keretében gondolkozom, annak érdekében, hogy egyfajta operatív lehetőséget adjunk az ügynökség működésére. A javaslatok, amelyeket a bizottsággal együttműködésben dolgoztunk ki, ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy ezt a fajta megközelítést sikerült megerősíteni. Úgy gondolom elviekben, hogy a bizottság pontosan azért, mert nagyon részletesen, elmélyülten dolgozott, és számos alkalommal felül kellett vizsgálni az ügynökség kapacitásait, illetve mandátumát szerintem elfogadható javaslat talált elő. Minden esetre várom a kollégák javaslatait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom most a szót Jekatyerini nikavada asszonynak, aki a bocsánat, Mr. Schnittger, aki parancsoljon elnézést kérek, csak az én sorvezetőmön még más nép szerepel, tehát Schnittger úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Kavada asszonynak kellett volna itt lennie, mert is sajnos nem tudott eljönni. Köszönöm szépen a Sanders asszonynak ezt a nagyon produktív javaslatot, ami a GNSS rendeletet illeti, ennek módosítását. Szender asszony bevezetőjében felhívta a figyelmet azokra az okokra, miatt a módosításra szükség van. Szeretnék néhány elemet kiemelni. Mi megpróbáljuk megvalósítani a parlament és a tanács közötti megállapodást eh, a Galileo és az EGNOS programok jövője kapcsán, és ennek egy nagyon fontos szempontja, ennek a kormányzási elemnek nagyon fontos szempontja az Európai GNSS eh, ügynökség megerősítése. Prágában van ennek a székhelye. A parlament és a tanács eh, a GSA-nak jelentősebb szerepet szállna az EGNOS és a Galileo operatív megvalósításában, és ezt nagyon fontos, hogy plusz intézkedések segítsék, Hát, hogy GSA felelős a biztonsági agkreditációért, és a módosítás erre vonatkozik. Ajánl Szender asszony erre a figyelmet az érdekelentétek elkerülésére. Tehát van két terület, két felelősségi terület az, égyens, az ügynökségnél, ezt el kell különíteni. A jelenlegi az akkreditáció, biztonsági akkreditáció rendszer esetében, és egy másik pont, amely 2014-től valósul majd ment, ez a megnövekedett operatív felelősség. Miért kell külön választani a két területet? Erre a válasz nagyon egyszerű, hogy az ember nyomás alatt áll, és műholdat kell felküldeni a világűrbe, akkor a biztonsági döntésekre hatással szeretne lenni, amelyek egy ilyen típusú műhold indítást elhalaszthatnának. És csak egy példábizottság azt javasolt, hogy meg kell erősítenünk az úgynevezett kínai nagyfalat a két funkció között. Három intézkedésre történt javaslat. Az első a világprogramra vonatkozik, tehát létezik egy felelősségvállalás az ügynökség munkaprogramja kapcsán, másrészt pedig létezik a biztonsági akkreditációs board, ezek a biztonsági szempontokat érintik, ugyanez adatkozik a jelentés készítésre. A végrehajtó igazgató az ügynökségből a parlamentnek, tanácsnak és bizottságba kell, hogy számoljon az ügynökségek tevékenységeiről, és van egy további feladat, a biztonsági akkreditációs board vezetője pedig beszámol a biztonsági akkreditációval kapcsolatos tevékenységekről. A harmadik elem az úgynevezett kínai nagyfal megerősítése pedig a személyzetre vonatkozik, akik a biztonsági akkreditációban érintettek. Mi a bizottság részéről azt javasoljuk, hogy plusz kompetenciákat kell adni a biztonsági akkreditációs testületnek, elnökének, a fe, fegyelmi intézkedéseket illetően, stb. Tehát ez a legfőbb célja ennek, ennek a javaslatnak, tehát a GSA rendeletet szeretnénk a kormányzáshoz, illetve a e, programokhoz igazítani. Van egy további elem, amely szintén megjelent a korábbi viták során is. A szöveget szeretnénk a GSA rendelet szövegét a közös megközelítéshez igazítani, tehát a rendeletben a bizottság számos javaslatra tesz e, javaslatot, számos módosításra, és ez érinti az összes ügynökség jogi alapját. A harmadik elem pedig a megfelelő források biztosítása a GSA számára, azért, hogy 2014-től fogva új kompetenciáinak eleget tudjon tenni. Ami ajánlja a jelentését, illetve jelentés tervezetét, illetve az elhangzott javaslatokat, a parlament véleményét támogatjuk, a felelősségre vonhatóság, átláthatóság Eh, erősítés érdekében, az érdek ellentétek kiküszöbölése érdekében, és Ajala Szender asszony javaslatát támogatni fogjuk. Várjuk a vele vagy együttműködést, és más képviselőkkel való együttműködést bizonyos aspektusok átfogalmazásában. Ami a javaslat elvi részét illeti, nincsen különösebb egyéb hozzáfűzni valónk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, nem látok jelentkezést eh, a képviselőtársaim részéről megkérdezem természetesen képviselőasszonyt, Ajla Szender képviselőasszonyt, hogy kíván-e bármit hozzáfűzni, megadom a szót, parancsoljon. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a kollégáknak. Remélem, hogy ennek a nagyon műszaki jellegű témának az ellenére lesz majd módosító indítvány, és természetesen várom a kollégák megjegyzéseit, majd nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egyébként azt elfelejtettem bejelenteni, úgyhogy ha megengedik, akkor most pótlom a korábbi mulasztásomat, hogy a Előző napi rendi pontunk tehát a e, CEPOL és a Europol e, összevonásával kapcsolatos előterjesztéshez a módosító javaslatok benyújtásának a határideje szeptember 18-a 12 óra, mint ahogy a most tárgyalt napirendi ponttal, tehát a GNSS ügynökségre vonatkozó rendelet módosításával kapcsolatos erőterjesztéssel összefüggésben is a módosító javaslatok benyújtásának a határideje szeptember 18-a 12 óra. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság, most érünk rá akkor az utolsó napi rendi pontunk, a 2015 per 2012, e, ez nagyon érdekes, két papírban két különböző szám e, szerepel, ellenőrzöm a harmadik papíron, tehát akkor a jó számot van a 22 per 2012 kettes külön jelentés, európai számvevőszéki külön jelentés megtárgyalására, amelynek címe az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekült Ügyi Alap hatékonyan hozzájárul-e harmadik országok polgárainak integrációjához. Megadom a szót Mária Marinescu képviselő úrnak az előterjesztés raportőrének. Parancsoljon képviselő úr! Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kiegyensúlyozott jelentés érkezett a számvevőszék részéről az ellenőrzési auditálási folyamatban, illetve a programok általános értékelésében. A jogszabály késői elfogadása a nagyon megterhelt programozási struktúra, illetve a tagállami szintű mutatók hiánya ahhoz járult hozzá, hogy a program értékelésében akadályok valósultak meg. Két folyamatban lévő bizottsági javaslat van, amely a korábbi hiányosságokra vonatkozik a migrációs alap tekintetében. A bizottság a számvevőszék számos ajánlását figyelembe vette az új javaslata során, és az egyes elemek látható fejlesztéseket tartalmaznak, ezek kötelező, közös mutatószámokat tartalmaznak a bizottság számára, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, illetve, hogy a tagállamok saját mutatókat hozzanak létre. Az éves programok értékelése az új programozási időszakkal kezdődően a tanúsító hatóság esetében az ellenőrzések egyszerűsítése, illetve a monitoring és értékelő hálózat létrehozása, amely a bizottságból és a tagállamokból áll, és ez biztosítja a helyes gyakorlatok cseréjét. Ami az egyik legfontosabb kérdés az ECIA jelentésben, ez a folyamatos átfedésre vonatkozik az EMF és az ESF politikák tekintetében, főként a harmadik országok belő be, harmadik országbeli állampolgárok esetében. A két alap esetében megnövekedett együttműködésre van szükség. Úgy gondolom, hogy nagyon helyes, és a szubszidiaritás elvével egybevág, hogy ezekkel a tagállamokkal foglalkozunk, amelyek úgy gondolják, hogy a nemzeti programokban tegyük lehetővé számokra a két kérdéses alap felhasználását. Megerősített szinergiákra van tehát szükség a két alap között, de partnerségben és együttműködve a tagállamokkal között. Köszönöm képviselő úr, most eh, megadom a szót eh, Milán Mártin Cvikl úrnak, az Európai eh, Számvevőszék tagjának, aki a számvevőszék képviseletében szól. Mr. Chairman. Elnök úr reporting member, thank you very much for <clears throat> inviting us here. Helping people. Köszönöm szépen, hogy meghívtak uh, az ülésre. Az Európai Unióba érkező uh, személyek uh, integrálása, illetve ezek a pontok az Európai Unió politikai agendájának jelentős um, helyén szerepel. Éppen ezért támogatjuk az integrációt, az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekülő Alap segítségével. A számvevőszék eh, készített egy auditot ezekről az alapokról, mi szerint hatékony módon járulnak-e hozzá az alapok a harmadik országokból érkezők integrációjához. Röviden összegezném a bíróság eh, véleményét, illetve az audit jelentés eredményeit. A szembevőszék eh, úgy értékelte, hogy pozitív eredményeket lehet érzékelni az egyes audit projektekben. A rendszerek nem voltak elégségesek azonban az intézkedések sikerének méréséhez. Azért, mert az auditi tagországok nem jelöltek meg megfelelő célokat, illetve mutatókat, a bizottság egy közös jelentést is készített, amelynek le kellett volna fedni az elért eredményeket, viszont nem jutatott el elég információt az alapokról, amelyeket értékelni kellett volna. Röviden összefoglalva, sem a bizottság, sem a tagországok nem rendelkeznek megfelelő információval arról, hogy um, hogyan lehet hatékony módon um, elkölteni ezeket az alapokat. És a tudományos pénzügykeret mandátumának vége szintén akadályozta az alapok felhasználását. Három tagországi hatóságnak kellett ellenőrzéseket végezni, és ez a mm, kedvezményezettekre aránytalanul jelentős nagy adminisztratív terveket rót, tehát a bizottság minden hatóságát érintik ezek a problémák. Úgy értékeltük, hogy a felelős tagországok kulcsfontosságú funkcióikat betöltik, a programok megléte ellenére, ami a programok kialakítását, illetve a nemzeti személyzetet érintő korlátokat éleszi, a jogalkotást későn sikerült elfogadni, elfogadni illetve az iránymutatás nem állt rendelkezésre a tagországok számára a programokról. kívül félreértések is megjelentek a három hatóság szerepével kapcsolatban. Voltak eh, gyenge pontok a tagországok menedzsment és ellenőrzési rendszereiben, ezeket nem sikerült ideje korán eh, beazonosítani a bizottság részéről, és ezek további problémákat jelentettek a folyamat eh, során. Éppen ezért cashflow nehézségek is felmerültek a kedvezményezettek szintjén. Éppen ezért a programok implementációja az éves auditált programokban alacsonyabb volt, és 26%-os volt a megvalósulás 2007-ben, és 77%-os 2008-ban. Mint ahogy említettem, a bizottság már reagált a mi audit tevékenységünkre. A jelenlegi több éves pénzügyi keret kialakításánál az alapokat megpróbált egyszerűsíteni a 2014 és 2022 es év közötti időszakban. A számbevőszék az audit alapján elemezni tudta ezeket a javaslatokat, a jövőbeni keretet illetően, több éves pénzügyi keretet illetően, és 2012. júliusában az elnök javaslatot tett a bizottsági javaslatokra, illetve ezekre reagált. Az egyik ajánlásunk az az, hogy, illetve ezt még nem sikerült megvalósítani. Auditunkban úgy találtuk, hogy koherencia van más alapokkal összevetve, és nem valósult meg a koordináció. Különösen igaz ez az európai szociális alap, európai szociális alapon belül az integrációs intézkedésekhez sokkal jelentősebb eh, finanszírozása van lehetőség. Az audit nem bizonyította azt, hogy az összes, szinte az európai összes integrációs intézkedés lehetne az európai szociális alapból finanszírozni, például a nyelvórákat harmadik eh, országokból érkezők számára, ezeket az Európai Szociális Alapból, az Európai Integrációs Alapból és a menekült menedékjogot kérők számára, menekültek számára pedig az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozzák ezeket. Tehát három eszköz áll rendelkezésre, úgymond három busz áll rendelkezésre egy helyet, és egyetlen jegyel lehetne ezt mind igénybe venni, úgymond. Mi úgy éreztük, hogy a koordináció az Európai Szociális Alap és az Európai Integrációs Alap között nem működik megfelelően a tagországokban. Éppen ezért a számbevőszék a jelentésében egy átfogó jellegű értékelést javasolt az integráció kapcsán, függetlenül attól, hogy a bevándorlók harmadik országokból vagy más EU tagországokból érkeznek, az elemzés alapján kell kialakítani megfelelő finanszírozási struktúrát. A elnökünk jelentése felhívja erre a figyelmet, és a mi jelentésünk, értékelésünk is tehát az átfedés az Európai Integrációs Alap és az Európai Szociális Alap között nem került orvoslásra. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ezt kövessük tovább figyelemmel, és van egy további lehetőség és a tevő véleménye alapján, valahogy biztosítani kell azt, hogy az Európai Szociális Alap és az Európai Integrációs Alap valahogy összekapcsolódhassanak. Természetesen a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani, és a tagországoknak lehetőséget kell biztosítani a nemzeti programjai, programjaikban a két alap kiegészítő jellegének megtartására, szinergiahatások megtartására, a partnerségi megállapodásokban. Ezzel az alapok közötti szinergiát erősítik a tagországok. Más jelentések ajánlásai alapján is úgy érezzük, hogy a, a mi véleményünk összhangban van ezzel a jelentéssel. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen. Eh, tisztelt kollégák, most eh, megadom a szót eh, Martin Schiffernek, illetve Oana Makovejnek, akik a bizottság részéről kívánnak szólni, parancsoljanak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Már elmondtuk eléggé részletesen, hogy mi a bizottság véleménye és álláspontja azokkal az ajánlásokkal kapcsolatban, amelyeket a számvevőszéktől kaptunk, és üdvözöljük természetesen a jelentéstevő munkadokumentumát is a számvevőszék külön jelentésével kapcsolatban. Mindkettő egyértelműen a megfelelő irányba mutat, és nagyon is egyetértünk a jelentéstevő véleményével, Marines Kór véleményével, aki nagyon kényelmes helyzetben van, ugyanis az egyik finanszírozási eszköz jelentést tevője is a belső határok biztonságát nyújtó alap jelentéstevője. Számos alkalommal elmondtuk már, hogy figyelembe vettük azokat az ajánlásokat, legalábbis nagyon sokat közülük, ahogyan azt a munkadokumentumban is megemlítették. Nagyon örülök ennek egyébként, hogy mindkét eszköz esetében ezt kiemelték a számvevőszék külön jelentésében, illetve a munkadokumentumban is, hogy sokat tettünk az egyszerűsítés érdekében, illetve a bürokrácia csökkentésében az éves programozás terén megnöveltük az átláthatóságot oly módon, hogy kötelező partnerséget hoztunk létre, teljes átláthatóságot, kötelező elemeket, illetve eltöröltük az egyik három hatóság közül az egyiket, amely nemzeti szinten foglalkozott ezekkel az alapokkal, tehát most már az audit hatóság lesz nemzeti szinten felelős, és nagyon sokban hozzájárultunk már ehhez, hisz, illetve nincs már meg az a különbségtétel a jövőbeli belügyi eszközök esetében. A négy eszköz között, amely a migrációval foglalkozik, visszatérítéssel, illetve menekültügyi tevékenységekkel. Vannak olyanok, amelyek átfedésben vannak egymással, azonban a határintegráció tekintetében, a migrációs alap tekintetében nagyon sok fontos új szempontot vettünk figyelembe, mint például az egyszerűsítés, illetve az átlátható, hatékony, egyszerűsített irányítás az alap működése tekintetében. Számos ajánlást fogalmaztak meg a kiegészítő jelleg szempontjából, tehát hogy legyen kiegészítő jellegű az Európai Szociális Alappal. Ezt számos alkalommal elmondtuk, hogy a kiegészítő jelleg biztosítása a végrehajtó hatóságok feladata nemzeti szinten. Sajnálatos módon e két Európai Uniós alap nemzeti szintű végrehajtásáért felelős hatóságok nál nem nagyon lehet ezt biztosítani, még maguk a nemzeti kormányok sem tudják ezt garantálni saját hatóságaikkal szemben, másodszorban pedig, hogyha szakpolitikai szempontból, jogi szempontból vizsgáljuk meg ezt a témát, azok a kérdések, amelyekkel a szociális alap foglalkozik, illetve az integrációs kérdések, amelyekkel a migrációs, menekültügy és migrációs alap foglalkozik, ezek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek teljesen más szakpolitikai kontextusra vonatkoznak. Ezért úgy gondoljuk, hogy az integrációval kapcsolatos intézkedéseknél figyelembe kell venni, hogy a társadalmi befogadásra vonatkozik ez, vagy teljes integrációs politikára. Ez különösen igaz, hogyha megnézzük, hogy a gyakorlatban hogyan valósulnak meg hogyan valósul meg a különbségtétel a harmadik országbeli állampolgárok integrálása esetében, illetve hogyan lehet az EU állampolgárokat kizárni ebből, vagy kell-e kizárni őket ebből, hogyan lehet egyértelmű különbséget tenni a kettő között. Az Európai Uniós állampolgárok integrációs intézkedésekben nem vehetnek részt, hiszen ez mozgásszabadságokat korlátozná, ezért nagyon szigorú jogi akadály merülhet fel, amelyet távol kell tartani, és jól lehet, az Európai Szociális Alaptól nagyon eltér ez az alkalmazási kör, az EU polgárokra nem vonatkozhat. Az új eszköz esetében, hogyha megnézzük a bizottság javaslatát, a 9-es cikk egy holisztikus, integrációs megközelítést javasol, és a lehető legpragmatikusabb próbál lenni, reagálva azokra a felhívásokra, amelyeket a civil szervezetek, illetve nemzeti kormányok tettek, tehát hogy a lehető legpragmatikusabban járjunk el az eredményes végrehajtás érdekében olyan projekteknél, amelyek másképpen nem tartoznának a menekültügyi és migrációs alapjövőbeli alkalmazási körébe azért, hogy támogassanak olyan projekteket, amelyek a harmadik országbeli polgárokra is vonatkoznak. Ez egyébként világossá válik a következtetésekből is, amelyet a tanács alakított ki, reagálva a számvevőszék külön véleményére, külön jelentésére. Ez egy nagyon aktuális téma, nagyon fontos a tagállamok számára, vannak, akik pragmatikusabb megközelítést szeretnének, vannak olyan országok, amelyek sokkal szigorúbb, puristább, inkább jogi megközelítést szeretnének alkalmazni. Van egy olyan alapvonal, amelyet nem tudunk átlépni, az EU-s állampolgárok integrációs támogatásban nem részesülhetnek ennyi. ez a megoldás, olyan megoldással törekszünk, amelyet a tagállamok mindannyian elfogadhatnak. Ebben a kontextusban azok a megjegyzések, amelyeket a jelentéstevőtől kaptunk, illetve a számvevőszék képviselőjétől, figyelembe vették ezeket a kérdéseket, amelyek a jövőbeli finanszírozási eszközre vonatkoznak a belügyi területen, ezek még mindig eh, trilógus tárgyát képezik az in- jelen intézmény és a tanács között, illetve közöttünk, ezért a bizottság módosított javaslatában igyekszünk majd a számvevőszék javaslatait figyelembe venni. Minden esetre ez a folyamatban lévő tárgyalások tárgyát képezi, a tanács, a parlament és a bizottság közötti trilógus során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, eh, tiszteltel kérdezem, hogy eh, kére valaki szót az előterjesztés vitájában. Jelentkezést nem látok, nyilvánvalóan a számvőszéki jelentést és Marinescu úr előterjesztésének a színvonalát dicséri. Most megadom a szót a napirendi pont zárásaként Marinescu képviselő úrnak parancsoljam. Thank you very much. Just a... Uh, Köszönöm szépen, csak nagyon röviden a bizottságra reagálva. Valóban most zajlanak a tárgyalások, az alapokról, illetve az alapokra vonatkozó rendeletről. A bizottság figyelembe veszi az előrelépést ezeken a tárgyásokon, ezt remélem, illetve a megállapodások eredményét a tárgyásokon figyelembe veszi. továbbá figyelembe veszi a partnerségi megállapodásban is, amelynek áttekintése zajlik. Ezt rendszeresen áttekintik. A tagországos a bizottság között tárgyások vannak a partnerségi megállapodásokról is. A bizottságot arra kérem, hogy értékelje annak lehetőségét, hogy a következő keretbe bevonják-e ezeket az ajánlásokat. Annak érdekében, hogy a tagországok minél jobban igénybe vegyék a szinergiát az alapok között. Hiszen jelenleg egy projektet több alapból is lehet finanszírozni, a szociális alapból, a kohéziós alapból, a fejlesztés alapból, stb. Tehát ha lenne lehetőség arra, hogy eh, ennek a lehetőségnek utána járjanak, hát ezt értékeljék, akkor azt gondolom, hogy ez segíteni a pénz jó felhasználását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát tisztelt Bizottság, kedves képviselők, a napirendi pont végére értünk. Az egyéb napirendi pont keretében eh, semmifajta jelzést nem kaptam, hogy lenne bárkinek észrevétele. Így tehát ennek a napirendi pontnak a tárgyalásától eltekintünk. Az ülés eh, berekesztését megelőzően bejelentem, hogy 2013. szeptember 25-én, illetve 26-án itt Brüsszelben tartja a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a következő ülését. Mindenkinek köszönöm a megjelenést, az értékes részvételt, az ülést berekeztem.